Ezzel vég az egyperces felszólásoknak az házszabály 163-as cikke értelmében, és most áttérünk a szavazat magyarázatokra a napirend értelmében. Elbúcsúzunk a biztosasszonytól, megköszönjük, hogy késő éjszakáig kitartott itt mellettünk. Most kezdődik tehát az Európai Ombudsman külön jelentésével a szavazatmagyarázat. Hárman kértek szót, de csupán Polcsak úr van jelent, megadom neki a szót. Polcsak úr. Köszönöm, elnök úr. Én támogattam ezt a jelentést, mert a következtetések helyén valóak. Ugyanakkor a, az LGBT személyek védelméről és azok különleges védelméről szóló tételt nem tudtam támogatni, nem azért, mert ezek a csoportok nem érdemlik meg a védelmet, hanem azt az álláspontot képviseltem, hogy ha valaki azt mondja, hogy eh, LGBT, akkor nyilván nem engedik visszatérni abba az országba, ahol aztán rossz eh, bánásmód lehet a része én eh, nekem ezzel kapcsolatban az a fenntartásom, hogy nem bizonyítható az, hogy valaki LGBT-nek vallja magát, vagy tényleg az. Igazándiból nincsen igazolási mechanizmusnak erre, és éppen ezért eh, ezt nem támogattam, ezt a szavazást, de a többit igen. Köszönöm. Nézzük a Karimadeli jelentést, fenntartható városi mobilitás, továbbra is Polcsak úr kapszó, tessék. Köszönöm, úgy tűnik, hogy csak én vagyok már itt. Nos, ezt a jelentést nem tudtam támogatni. Eh, mi hallgatjuk önt nagy figyelemmel, attól függetlenül, hogy csak egyedül van itt, mondja az elnök. Hallgatjuk önt, persze. Mondja csak. Okay. Uh, I will speak now. Uh... Igen, beszéltem is, és folytatom is. Tak znova. <laughs> Já jsem tu... Újra kezdem, jo? Eh, nemohl podpořit eh, z několika důvodů. Nož, nem tudtam eh, támogatni ezt a jelentést több okból kifolyólag sem. Az egyik ok az az, hogy az alternatív városi közlekedési módozatok túlmutatnak az észszerűségen, hiszen a szubszidiaritás elvvel szembe mennek. Én úgy gondolnám, hogy sokkal jobb lenne ezeket a kérdéseket a nemzeti szintre hagyni nem arról van tehát szó, hogy a biciklizést nem támogatom a városokban. Nagyon is jó dolog a biciklizés a városokban, de nem gondolom, hogy az Európai Uniónak vagy egy parlamenti határozatnak kellene ezt eh, rendeznie. Én úgy gondolom ezzel szemben, hogy ez a tagállamokra kell, hogy tartozzon. Köszönöm, Polcsak úr. Számos kérelmet kaptam szavazatmagyarázatra. Jelzem, hogy más szavazat, magyarázatokat is be lehet gyújtani, ír, nyújtani írásban. Ezzel vége a vitának. A mai ülés írásban